Kedves kollégák, kérlek mindenkit, hogy foglalja el a helyét, és aki nem szeretne csatlakozni, az hagyja el a termet, vagy legalábbis hagyja abba a beszélgetést, hogy elkezdhessük. Azért, mert Dabrowskis és Tyson biztosoknak hamar el kell menni, tehát azonnal el kell kezdenünk az ülést. Ezzel is megkérdezem a következőket. A napirendel kapcsolatban van-e megjegyzés? Ha nincs, akkor a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Valdis Dombrovskis az euróért és a szociális párbeszédért felős alelnököt és biztos, valamint Marianette Heisen a foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelős biztos üdvözlöm. A közös párbeszédünket elfogadták gazdasági párbeszéd és eszmecsere. Moszkovicsi biztos elnézését kéri, de nem tudott részt venni a mai ülésen más kötelezettségei miatt. A bizottság az ország specifikus ajánlásokat ismertetni fogja azt követően, hogy a tagállami, a tagállamok által beküldött terveket elemezték. Júliusban fogja az ECOFIN ezt elfogadni. Ezzel zárul majd a 2016-os európai szemeszter. Ez a Sixpack rendeletnek az egyik követelménye volt. A bizottság fog bevezető beszédeket tartani, utána pedig kérdések és válaszok következnek. Most meg is adom a szót Dombrovskis biztosnak. Öni a szó. Thank you, uh, Mr. Uh, chair. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt tagok, először is köszönöm szépen a meghívást Tyson biztosan eljöttünk, hogy ismertessük a bizottság ajánlásait a gazdaság politikára az elkövetkező 18 hónapra. Ajánlásaink három fő szakpolitikai prioritást céloznak meg. Az egyik a befektetések, beruházások megerősítése, folyamatos struktúrális reformok, valamint a felelős adóügyi szakpolitika. Ez a háromszög erősebb, erőtesebb az erről a gazdaságból való kilábaláshoz és a további jólétet szorgalmazza majd. Világos perspektíva ez az Európai Monetáris Unióra. segít majd a még hiányzó területeket is rendezni, a, biztos beszélni fog erről később. Nézzük. A, nézzük csak az ajánlásokat, ami az ajánlásokat illeti, ezek a tagállami kihívásokat tükrözik. A az egyensúlyhiányal rendelkező tagállamok többet kapnak. Az ajánlások emellett figyelme veszik az uniós és az euróövezeti megfontolásokat is, és az euróövezeti dimenziót külön figyelembe veszik. Az euróövezet egészére is kiadunk egy ajánlást, kiadtunk tavaly novemberben az éves növekedési jelentéssel. Pontosan ez volt az elképzelés, hogy az euróövezeti ajánlások kiadását erősítsük annak érdekében, hogy ezek megjelenjenek az ország specifikus ajánlásokban is az euróvezeti tagállamok esetében. Az összes ajánlást a legégetőbb problémákra összpontosítottuk. Ennek következtében 89 ajánlást fogalmaztunk meg, két évvel ezelőtt 152 volt tehát sokkal jobban összpontosítunk most, prioritásokat állítunk fel. A, a parlamentekkel, a kormányokkal, a szociális partnerekkel és az érintett felekkel folytatott párbeszéd, nyilvános konzultáció alapján tettük ezt meg. A tagállamokat pedig arra kérjük, hogy a saját nemzeti szociális partnereiket vonják be akkor, amikor az európai szemeszterrel kapcsolatos dokumentumaikat dolgozzák ki. A bizottság a demokratikus vitára nagy hangsúlyt helyez, és a rendszeres, nyílt vitákat nagyra tartjuk a parlamentben. Emellett a tagállamokba is ellátogatunk rendszeresen, és beszélünk nemzeti szintű kulcsfontosságú szereplőkkel. Más biztosok ugyanezt teszik. Ez a párbeszéd segít bennünket, hogy beazonosítsuk a kihívásokat, megnézzük, hogy melyek a legfontosabb reformok, és hogy mi akadályozza a reformokat, valamint a beruházásokat. Az ajánlásaink specifikus gazdasági, szociális és szakpolitikai kontextust, politikai kontextust vesznek figyelembe. Az európai gazdaság kilábalóban van, de azért még vannak veszélyek. A munkanélküliség csökken, de azért továbbra is magas néhány országban, és külön aggodalomra ad okot a fiatalok, valamint a hosszú távon munkanélküliek helyzete. A makrogazdasági helyzet kiegyensúlyozott, de nem teljes. Az állami eladósodottság még továbbra is nagy jó néhány országban, és a privát eladósodottság is. Vannak kedvező tényezők is azonban, a monetáris politika megfelelő, és egyébként a viszonylag alacsony euró beváltási rátához kapcsolódik. Az a kőolaj és az árutősdei árak alacsonyak maradnak, ez pozitív az euróvezet és az Európai Unió számára is, hiszen az energia nagyon fontos a számunkra. A döntéshozók a lendületet, a hátszelet kihasználhatják arra, hogy végrehajtsák a reformokat, néhány helyen ez már igen esedékes elhangzott, hogy bizonyos esetekben lehet, hogy nem sikerül nagyon gyorsan eljárni. Vannak olyan országok, ahol korlátozott az előrelépés, az elmúlt években ez volt, és ez nem elég. A válság továbbra is érezteti kihatását, és a gyenge demográfiai trendek hosszú távú problémákat jelentenek a tagállamok szociális rendszereire nézve. A strukturális gyengeség pedig az innovációt és a befektetést fogja vissza. Tudnunk kell azt is, hogy a kedvező gazdasági körülmények nem tartanak sokáig, nem lesznek ezek így örökké. Ezek egyszer megszűnnek. Tehát ha a növekedést ideiglenes tényezők kísérik, ki kell használni ezt arra, hogy a gazdasági gyengeségekkel foglalkozzunk. Annak érdekében, hogy az uniós tagállamokat a reformok hatékony végrehajtásában támogassuk, a bizottság proaktív köze- megközelítést alkalmaz. Először is jobban kell megértenünk a szakpolitikai válaszokat benchmarkokat javasolunk, és különböző vizsgálati gyakorlatokat minden szakpolitikai területen. Emellett elismerjük azt, hogy a reformok végrehajtásához politikai bátorságra van szükség. Vannak olyan reformok, amelyek technikailag bonyolultak, vannak olyanok, amelyeknek költségei vannak, és vannak olyan országok is, ahol a közigazgatás kapacitása jelenti a problémát. Hogy az országokat támogassuk egy támogató hivatalt hoztunk létre, és egy javaslatot fogunk előterjeszteni azért, hogy átfogó támogatást biztosítsunk a struktúrális reformok programjához. Bízom abban, hogy az Európai Parlament képes lesz arra, hogy támogassa ezt a programot végezetül, ami az uniós strukturális alapokat illeti, ezek is azért vannak, hogy a tagállamokat erőfeszítéseikben támogassák, és hogy az ajánlásokat a tagállamok gyakorlatban végrehajthassák. Ha megengedik, akkor az ajánlások részleteire is kitérnék. Először is sikerült olyan környezetet létrehozni, amely kedvező a beruházásokra nézve. Az ajánlások a beruházások szűk keresztmetszetének a felszámolását célozzák meg. A nem hatékony igazságügyi rendszer, valamint a nem kedvező üzleti környezet ilyen akadályok. Emellett a, bankre, a bankrendszert szeretnénk erősíteni, valamint a munkaerőpiaci, munkaerőpiacot hatékony szakpolitikákra van szükség, ahhoz, hogy a munkanélküliek munkát találjanak, és hogy a rugalmasság, valamint a stabilitás között egyensúlyt találjunk az egész életen át a tartó tanulás, valamint a képzés és a szociális védelmi rendszereink modernizálása pénzügyileg és szociálisan is hatékony kell, hogy legyen. Tyson biztos pedig többet fog erről beszélni mindjárt. Harmadsorban a felelősségteljes adóügyi szakpolitika, a stabilitási és növekedési paktum kritériumot veszik figyelembe. A versenynek is a gazdaságot kell elősegítenie. Folytatnunk kell az adókikerülés elleni gyakorlatot. Az európai szemeszter ajánlásai mellett a bizottság a túlzott deficit eljárással kapcsolatban is javaslatokat teszünk. Három ország Ciprus, Írország és Szlovákia kikerülne ebből az eljárásból, mert a GDP 3%-a alá kerültek, és az előrejelzéseink alapján valószínűleg ez a százalék tartós marad. Ami Belgiumot, Olaszországot és Finnországot illeti, a 126. cikk harmadik bekezdése értelmében járunk el minden és ennek alapján úgy gondoljuk, hogy eleget tesz az említett három ország a feltételeknek. A 2017-es költségvetésben Portugália és Spanyolország nem korrigálta megfelelő módon a deficitet a tanácsi ajánlásoknak megfelelően, és mi fiskális ajánlásokat fogalmaztunk meg az euróövezet nyugati országok számára, Portugália és Spanyolország számára is, és júliusban erre a két országra vissza is fogunk térni. Tehát, tisztelt tagok, köszönöm szépen a figyelmet, és most megadom a szót Tyson biztosnak, ő fog a szociális oldalról beszélni. Köszönöm szépen. Tyson biztos, tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a munkavilága gyorsan változik, a digitális forradalom utolért bennünket, amely persze a lehetőségek mellett komoly kihívásokat is tartogat, főként az átlagember számára. Nem is beszélve a bizonytalanságról, illetve arról, hogy elveszettnek érzik magukat az emberek, nagyon sokan beszélnek erről, hogy mit hozhat a jövő. Ezért fontos reformokat folytatni, figyelembe véve, hogy ez milyen kötással lesz az emberek életére. A rugalmasság és a biztonság erős szociális dimenzióval kiegészítve ez kapott hangsúlyt, a, a szociális jogok pilléri belül is ezt helyeztük előtérbe pozitív kezdeti eredményeket hoztak ezek a reformok, csökkeni látszik a munkanélküliség, egyre több munkahelyet teremtünk, de sokkal, sokkal többet kell még elérnünk. 21 millió európai nap nincsen munkája, és amikor tudjuk, hogy több mint 4 millió fiatal munkanélküli van Európában, és a szegénység is soha nem látott szintet ért el, akkor tudjuk, élszámok tükrében, hogy még mennyi a tennivalónk. Európa szerte komolyak, komoly munkerőpiaci reformok folynak. Egy foglalkoztatás barát környezetet kell teremteni, főként az oktatás, a képzés tekintetében a nők nagyobb fokú bevonása a munkaerőpiacon és a szociális ellátórendszerek javítása. 2016-os országspecifikus ajánlások ezen kérdésekkel is foglalkoznak, arra ösztönözzük a tagállamok jelentős részét, Finnország, Románia, Szlovákia, egy pár példát hozni, hogy a szociális védőhálót erősítsék meg, hogy ezek valóban hatékonyan, hatásosan működjenek. A cél alapvetően az, hogy a munkanélkülieket visszatereljük, visszavezessük a munkaerőpiacra, ez szociális és gazdasági prioritás is. Arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a nők munkaerőpiaci részvételét javítani próbálják, Németország vagy Írország esetében a kétkeresetes családmodell adó modell szempontjából nem túl előnyös, illetve a munkahelyteremtés stimulálása érdekében Németország, Franciaország esetében további erőfeszítésekre van szüksége annak érdekében, hogy a, munk, az alkalmazottakra háruló, illetve a foglalkoztatásra háruló terhelt, adóterhek csökkenjenek. Nagyon sok ajánlásunk foglalkozik a készségekkel, az oktatással, a képzéssel, illetve az tapasztalató hiányosságokkal. Tudjuk, hogy jó képzett szakmunkaerőt keresnek az európai munkáltatók, sokszor ezt nem találják meg. Össze kell tehát a kettőt valahogy kapcsolni, oktatásba, képzésbe kell pénzeket, energiát fordítani, hiszen csak új készségekkel felvértezve lehet ezeket a munkanélkülieket a munkavilágába visszavezetni. Június 7-én a plenáris ülésen vázoltam fel az erre vonatkozó terveinket. Tisztelt képviselők, ami a menekült hullámot illeti, konkrét ajánlásokat nem tettünk az egyes tagállamokra vonatkozóan, mivel a, leg, a főbefogadó országok átfogó, messze mutató politikákat hajtanak végre annak érdekében, hogy megpróbálják befogadni a, a menekülteket. A jelenlegi intézkedések hatásait még túl korai lenne érdemben eh, elemezni, de általános ajánlásokat tettünk arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan lehetne a migráns háttérű embereket eh, jobban befogadni, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat, beleértve természetesen a menekültesét. Az új készség agenda szolgálja azt is, hogy a harmadik országbeli eh, végzettségek eh, átláthatóbbá váljanak. Ezek a reformok, hölgyeim és uraim, a szoros társadalmi szociális párbeszédtől függnek. A szociális partnerek nagyobb fokú bevonására szükség van a, szoci- a politika formálásban, nemzeti és európai szinten egyaránt eh, a szociális partnerek bevonása a szakpolitikák végrehajtásában és létrehozásában igen nagy különbséget mutat a tagállamok között. A munkaerőpiaci reformok és a később tekintetében több ország nagyobb mértékben bevonja a szociális partnereket, vagy a szociális párbeszéd mechanizmusainak átalakításába. Végezetül az Európai Unió finanszírozási rendszeréről a strukturális alapokat nagyobb mértékben kellene kihasználni a tagállamoknak annak érdekében, hogy a reform folyamatokat támogassák és a gyakorlatban is érvényt szerezzenek ezen reformoknak. Elnök úr, tisztelt képviselők, ahhoz, hogy sikerre járnunk ebben a folyamatban, szükség van minden érintett a kormányzatok, a parlamentek, a civil társadalom, szociális partnerek és végül, de nem utolsó sorban az Európai Parlament részvételére is az önök világ és konstruktív megjegyzése ebben a vitában nagyon sokat segítenek nekünk. Már tényleg érdeklődve várjuk az etémában készülő jelentéseket. Ez, ez évi ajánlások nagy hangsúlyt helyeznek a szociális és foglalkoztatási kérdésekre, hiszen valóban a szociális megfontolások nagyobb fokú integrálása minden szakpolitikai területbe policy mainstreaming, ahogy ezt ismerjük, tehát csak ezáltal lehet a szociális Európát elérni megvalósítani. Köszönöm szépen, most pedig szívesen válaszolok az esetleges kérdéseikre. Köszönjük szépen, Tyson biztos asszonya, hogy a, azt mondtam, Dombrovskis és Tyson alelnök úrnak és biztos asszonynak mennie kell. 92 percünk maradt még összesen. Mindenkinek tartania kell magát a szabályokhoz. Három perces kérdések és blokkok, aztán tíz perces válaszok. Ükszfag társelnök asszony fog a következő második részben elnökölni, ott is hasonló szabályok lesznek érvényesek. Elsőként Alfred Sannak adom meg a szót három perc, aztán rögtön utána Sofia Riviera also... Aztán Sofia Riviera eh, szintén elnöközök a szót, Alfred. The 2016 CSRs were devised under the so-called streamlined semester that was first implemented in 2015. It is a... 2016-os ajánlások eh, nagyobb hangsúlyt fektetnek azokra a dolgokra, amiket el kell érnünk E, miközben a nemzeti hatóságoknál hagyják annak módját, hogy hogyan érik el a célokat. Három kérdésem van az első beruházással kapcsolatban. Makro, makrogazdasági eh, okok e, Because fiscal consolidation and public administration... A fiskális konszolidáció eh, azt jelentette, hogy privatizálják a kiadásokat. Economic obstacles to investment arising when inadequate public governance, a challenging business environment and poor quality. És ez ahhoz vezet, hogy a közszolgáltatások minősége eh, romlik. Despite FC, despite the structure. Az FC ellenére és a strukturális alapok ellenére a befektetési vagy beruházási eh, eltérések komolyak. Do you agree that we need Egyetérte azzal, hogy szakpolitikai, új szakpolitikai javaslatokra van szükség, hogy a magán és az állami szféra befektetése is növekezzenek. About last year. Given that there are 13 fewer CSRs in total this year than last, it is clear that employment and social considerations continue to play a a szociális megfontolások továbbra is fontosak a szemeszterben és az Európa 2020-as stratégiában is. Az ajánlások leginkább az oktatásra és a tréningre összpontosítanak. 16 tagállam kapott olyan ajánlást, ami erre vonatkozott 2015-ben 14 ilyen, ország volt, és ez jó. A szegénységgel kapcsolatos 2020-as célt nem lehet elérni, és elhangzott, hogy rosszabb lesz a helyzet, mint amikor elindítottuk a 2020-as programot. A kérdésem tehát a következő. A szegénység elleni harc, le, nem lenne illendő, hogy szegénység elleni harc legyen a legfontosabb? Hogy, vagy elfogadjuk azt, hogy a szegénység lesz a szokásos Európában? Ami pedig az ajánlásokat illeti, ezek a gazdasági irányítási kultúrák részét képezik majd. Az ajánlások végrehajtása megfele, megfeleződött. Ezt a bizottság mondta saját értékelése alapján 2011-ben 11% volt, 2015-ben pedig 14%. Ugyanakkor a 13%-ról 15%-ra növekedett az olyan ajánlások száma, amelyekben a végrehajtás nem hozott eredmény. Ez azt mutatja, hogy jobban kell végrehajtani. Véleményem szerint azonban a gond az, hogy a nemzeti parlamenteket nem vonják be a folyamatban. A harmadik kérdés éppen ezért, van-e kilátás arra, hogy megváltoztassuk a helyzetet annak érdekében, hogy a nemzeti parlamentek az elfogadási folyamat szermes, szerves részévé váljanak majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sofia. Eh, Köszönöm, kedves kollégák. Az Európai Unióban túl sok eh, egyenlőtlenség van még, és eh, a, az ország specifikus ajánlások is ezt mutatják. Az egyenlőtlenségek ellen eh, harcolunk már egy eh, jó ideje új strukturális reformokra, eh, költségvetési fegyelemre és felelősségre van szükség mindenki részéről. Az EPP szerint egy kiegyensúlyozott gazdaság nélkül a szociális igazságosság sem valósítható meg, és nem tudjuk a polgárokat eh, a középpontba állítani. A legnagyobb ellensége a munkahelyteremtésnek a túlzott eladósodottság, és ez az, ami veszélyezteti a gyerekeinket. Fejlődő társadalmaknak szükségük van egy fenntartható szociális piacgazdaságra. Ugyanakkor hihetetlen kívások előtt állnak országaink és a társadalmak. Görögországban ott vannak a menekültek, ezen kívül ott van a terrorizmus veszély Európában, bankválság, belső fenyegetettség, olyan válságok, amelyek a gazdasági válságból vezethetők le. Mindezek alássák az európai projektet, és ugyanakkor a reformok által destabilizált országok ellen továbbra is vezetnek be szankciókat, és itt most Portugáliáról is beszélek, eh, ahol Egyetértenek azzal, hogy a növekedési tervek nem kompatibilisek a szankciókkal. Hogyan tud ez az ország, amely megszenvedte a reformokat, és most meg pedig szankciók okoznak további szenvedéseket, Eh, amelyeket egyébként az Európai Bizottság ko, eh, koordinált. Mindez szerintem a szolidaritás elve ellen hat. Tehát a kérdéseim elég egyszerűek. A bizottság tervezi-e azt, hogy továbbra is szankciókkal célozza a tagállamokat, még akkor is, hogyha esetleg ezt a döntést július utánig halasztják, illetve eh, hogyha ezt elhalasztják, akkor azt egy évre halasztják el, vagy más időtartamra. Ez egyéves szankció elhalasztás az 2017-et jelent, ugye? Ugyanakkor akkor milyen, illetve a halasztásra milyen elvek mentén kerül sor, és egyáltalán milyen megfontolások alapján. Júliusban fogja az ECOFIN megbeszélni ezeket az ajánlásokat, a parlament pedig októberben szavaz erről a dokumentumról, tehát az egész európai szemeszter menetrendjét meg kell változtatni ahhoz, hogy több demokráciát csempészünk be, és én azt gondolom, hogy az EMPLO szakbizottságnak egy saját kezdeményezésű jelentést kellene elkészítenie, és nem pedig más bizottságok jelentéseihez véleményt írni. Köszönöm, kedves kollégák, én azt szeretném, hogyha tényleg tartanák magukat az előre betervezett menetrendünkhöz, mert különben lesznek, akiknek nem marad idő. Most a biztosoknak adom meg a szót, összesen 10 percük lehetőségük van. Radis eh, Dombrovskis eh, fog először beszélni. Köszönöm, elnök úr. Ami az első kérdést illeti, az áramvonalasított európai szemeszter, illetve a beruházási akadályok. Itt eh, valóban ebben az évben az országspecifikus ajánlásokban is erre koncentráltunk, hogy mik az akadályok a beruházások előtt, beleértve az államigazgatást, illetve az üzleti környezetet, vagy az infrastruktúra szűk keresztmetszeteket, ezeket vizsgáltuk. Ami az új szakpolitikai beruházási javaslatokat illeti. Most zajlik az európai beruházási terv végrehajtása, és olyan projektek futnak, amelyeket már jóvá is hagytak. Ez összességében mintegy 100 milliárd eurónyi állami pénz, illetve közpénz és magánpénz. Mindez azt mutatja, hogy a beruházási terv az működik, és jó úton haladunk a további 300 vagy az összesen 350 milliárdos további beruházás megvalósítása irányába, ami eredetileg is a terv volt. A következő lépés az az, hogy hogyan lehet további beruházásokat ösztönözni eh, új eszközökkel, eh, vagy eh, finom hangolással, e, és valóban az Európai Bizottság most ezt e, vizsgálja, és ennek az értékelésnek az eredményeit az elkövetkezendő hónapokban tárja majd önök elé. A beruházási prioritásunk azonban továbbra is ugyanaz, mint korábban volt. Ami a az országspecifikus ajánlások végrehajtását illeti, és erről beszéltem én már korábban, láttunk eh, bizonyos haladást, eh, bár ez a haladás e- erősen korlátos, eh, nem elég jó, és az erőfeszítéseinket növelnünk kell a végrehajtás területén. Ezek azonban nem utasítások, ezek az ajánlások. Én ezt mindig mondom, és nincsenek is kikényszerítési mechanizmusok. Tehát a végrehajtás javulása az attól várható, hogyha a tagállamok elfogadják ezeket a ezeket a, az ajánlásokat, és jobb kapcsolat alakul ki az érdekeltekkel, a kormányokkal, a szociális partnerekkel, a parlamenttel és a többi, parlamentekkel és a többi érdekeltel, és nő a tudatosság az ajánlások iránt, és a tagállamok hajlandósága, hogy ezeket megfogadják. Emellett gondolkozunk abban, hogy támogatási eszközöket hozunk létre, technikai támogatást a tagállamoknak az ajánlások végrehajtásához, és eh, van egy strukturális reform támogatási program eh, is. Eh, a parlament szerepének megerősítése nagyon is vág és a bizottság prioritása. Most válaszolnék akkor arra a felvetésre, amely, vagy kérdésre, amely a stabilitási és növekedési paktum alkalmazásáról szól, illetve a potenciális szankciókról. Ahogy önök is tudják, a túlzott deficit eljárással kapcsolatos döntések, amelyek a 126-os cikken alap, lettek alapozva Spanyolország és Portugália viszonylatában, ezek elhalasztásra kerültek júliusra, és azt gondolom, hogy további halasztásra nem kell számítani. Most nem tudom megelőlegezni a bizottsági döntést, amelyre, mint mondtam, július elején kerül majd sor, de a bizottság kötelessége az, hogy a stabilitási és növekedési paktumot betartassa. Az első lépés mindenképpen az, hogy a túlzott deficit eljárást megszigorítjuk, és amikor a tanács emellett dönt, tehát úgy határoz, hogy nem történt megfelelő lépés, akkor nyílik meg az lehetőség arra, hogy további E, intézkedéseket megfontoljunk. Természetesen a reform erőfeszítéseket, amelyeket Portugália végrehajtott, de Spanyolország is, ezeket mi méltányoljuk, és nyilván hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ezek az országok újra növekedésre induljanak. A bizottság e, e, szándéka pedig az, hogy minden ország meg tudja erősíteni a gazdaságát, illetve a fellendülést erősebbé tegyük és kialakuljon egy megfelelő pozitív gazdasági környezet. Ez, ez egy olyan dolog, amit a bizottság folyamatosan figyelemmel kísér, és akkor is figyelemmel kíséri, vagy kitekintése van erre, amikor a túlzott deficit eljárással kapcsolatos döntéseket meghozza Tyson biztos asszony. Ha nem bánják, akkor hollandul fogok válaszolni a feltett kérdésre. Megvárom, amíg mindenki fölveszi a fejhallgatóját, aki nem tud hollandul. A szegénység valóban a 2000, Európa 2020-as stratégia keretében ezzel valamit szeretnénk kezdeni. Azt tudjuk, hogy ezt a vállalt célunkat nem fogjuk tudni elérni, nem fogjuk tudni csökkenteni. Örülünk, hogyha a jelenlegi szinten tudjuk tartani. De hát az ambíciónkból nem engedhetünk, a, továbbra is prioritásként kell ezt kezelni. De hogyha az ajánlásokat tekintjük, 2016-os ajánlásokban a tagállamoknak több mint a fele kapott olyan ajánlást, amely a, elméletileg az ország szegénységi szintjét meg kell, hogy változtassa. Persze nagyon nehéz a szegénységet a, a, igazából hasonlítani egy gyémánthoz. Én mégis ezt teszem most, mert úgy érzem, hogy olyan sok ö, színű és olyan sok oldala van, olyan, mint egy szépen csiszolt gyémántnak, tehát nagyon sok irányból kell közelítenünk a kérdéshez annak érdekében, hogy valóban tudjuk ezt csökkenteni. Úgy érzem, hogy a szociális védelem, a különböző jutatások és az aktivációs intézkedések között kell nagyobb hangsúlyt találni, hiszen a, úgy érzem, hogy a szegénység csökkentésének az egyik legjobb módja az, hogyha munkahelyhez juttatunk embereket. A gyerekekkel kapcsolatban pedig a szegénység ördögi körét úgy tudjuk megtörni, hogyha a gyerekek felé közelítünk a kérdéshez. A... Eh, kinderen vanaf heel lage leeftijd. Eh, ook de aanpak van de lange termijn. Ami pedig a hosszú távú munkanélkülieket illeti, ez is segíthet a szegénység elleni küzdelemben. Nagyon sok eh, ország kapott ajánlást arra is, hogy minimál jövedelmet vezessen be, és ez is valami olyasmi, amivel le lehet küzdeni a szegénységet a dolgozó, de mégis szegénységben élő személyekre vonatkozóan is ajánlásokat fogalmaztunk meg, hogy lehessen javítani az adó teherre vonatkozóan is az alacsony jövedelműeknél ajánlásokat fogalmazunk meg, mert ez is segíthet bennünket abban, hogy csökkentsük a szegénységet különböző megjegyzések hangzottak el a képzésre, képzettségre. Azt látjuk, hogy az alacsony képzettségű személyek boldogulnak a legnehezebbek. Azt nekünk úgy érezzük, hogy több fronton is tennünk kell ahhoz, hogy a szegénységgel megküzdjünk. Lehet, hogy kicsit le vagyunk maradva, de továbbra is aggódunk emiatt a terület miatt, és struktúrális reformokra van szükség azért, hogy javuljon a helyzet. A szociális Európát szeretnénk megvalósítani, akkor a legkevesebb esélye rendelkező személyeket kell itt figyelembe vennünk. Köszönöm szépen, Tyson biztos. Négy felszólalónk lesz, 1.30, 1 perc 30, az Econ és az Ample váltogatja egymást. Darius Rozati az Econ. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem Dombrovskis biztoshoz intézem. Üdvözlöm Önt itt. A jelenlegi gazdasági kilábalás egyik nagy problémája az alacsony produktivitás. Fele annak, mint ami volt 2000-2008 között, és egy harmada annak, ami 80-ban, a 80-as és a 90-es években volt. És ez magyarázza meg a nagyon lassú növekedést az Európai Unióban. A bizottság hogyan magyarázza ezt az alacsony produktivitási növekedést, és erre vonatkozóan milyen ajánlásai vannak a tagállamok felé a bizottságnak, hogy orvosolni lehessen a helyzetet. A másik kérdésem pedig Tyson biztoshoz intézem az európai szemeszterben, a foglalkozásra és a teljesítményre jobban összpontosítunk. Tavaly a bizottság úgy döntött, hogy három további foglalkoztatási tényezőt vesz figyelembe az eredménytáblán. A cél az volt, hogy jobban, átfogóban lehessen elemezni. Kérdezném, hogy ezek a tényezők az ország specifikus ajánlásokban hogyan jelennek meg, és melyek a konkrét ajánlások a tagállamok felé, hogy javuljon a helyzet, és hogy több munkahelyet hozzanak létre a tagállamok. És a foglalkoztatottak védelmével foglalkoznak-e? És a, következő, a fennmaradt időmet átadom a következő felszólalónak ingyen és bérmetve. Emplő szakbizottság. Nagyon hálás vagyok az öt másodpercért, amelyet pluszba kaptam. Elismerjük azt, hogy ebben az európai szemeszterben Az Európai Parlament azt kéri, hogy a szociális aspektusokat vegyék figyelembe még inkább. De mi úgy érezzük, hogy amit mostanáig tettek, nem elegendő. Mert ha szeretnénk csökkenteni a munkanélküliséget, főleg a fiatalok munkanélküliségét, gondoskodni kell arról, hogy a szociális szabályok javuljanak mindenhol Európában. És ha a szociális egyenlőtlenséget szeretnénk felszámolni, akkor ambiciózusabb stratégiára van szükség. Azzal kezdjük, hogy hogyan határozzuk meg a célkitűzéseket foglalkoztatásra, a szociális egyenlőtlenségre és szociális standardekre kell összpontosítson ez. Meg kell néznünk azt is, hogy a reformot hogyan tervezik meg, re, úgy kell megtervezni, hogy a szociális problémákkal foglalkozzon harmadsorban, ö, szociális ö, befektetésekre van szükség a, azért, hogy gondoskodjunk arról, hogy az adóügyi konszolidáció a szociális egyenlőtlenségeket ne növelje és ne aknázza alá a hazai keresletet. Végezetül pedig csökkenteni kell a makrogazdasági egyensúly egyenlőtlenségeket is. Minden országnak így kell eljárnia. A kevésbé versenyképes országok legyenek képesek befektetni, és legyenek képesek végrehajtani a reformokat. Az erősen versenyképes országok pedig terjesszék ki a saját, vagy erősítsék a saját belföldi keresletüket. Végezetül gazdasági és monetáris unió nélkül nem járhatunk el. Köszönöm. A következő Joachim Stabati. Három perc, mert az Ekon és az EMP nevében szólal fel. Köszönöm, elnök úr. Dombrovski. Dombrovskis eh, biztostól szeretnék valamit kérdezni. A parlamentben és a szakbizottságokban nagyon sokszor hallottam már, hogy nagyobb növekedésre van szükség, több befektetésre, túl magas a munkanélküliség. Kicsit előre léptünk, de ez nem elég emlékeztetnék arra, amit Juncker elnök mondott, hogy őszintén kell eljárnunk, és őszintén kell a problémákkal foglalkoznunk. Nézzük Görögországot. Görögország a, ö, ö, az euróövezet megszorításai miatt ö, a megsemmisülés felé halad. Öt évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy a görög gazdaság nem versenyképes, és ha pénzt adunk nekik, nem segítünk nekik, mi a Görögországnak pénzt adó hitelezőknek segítünk ezzel. És itt igazából nem is Görögországról van szó, hanem az euróvezeten belüli összefogásról. Hiszen attól tartanak, hogy ha Görögország kiválik, akkor más országok is kiválnak majd az euróvezetből. De hát mi segíthet Görögországon? Csak az irányváltás. Mindenképpen irányváltásra van szüksége Görögországnak másodszorban. Görögországnak az adósságok kiegyenlítésére van szüksége, hogy újrakezdhesse harmadsorban pedig lendületet kell adni finanszírozással, azért, hogy olyan üzleti modellje legyen, melyel képes a saját állampolgárait foglalkoztatni, hogy ne vándoroljanak ki az emberek. Ez volt az első másfél percen. Beszélhetek még? Jó. És még valamit a munkaerőpiacról. Olaszország pénzügyminisztere azt mondta, hogy ha az árfolyam áramot kikapcsoljuk, akkor valamilyen kiegyenlítőre van szükség. Nincs keményebb kiigazító eszköz, mint a munkaerőpiacon, munkaerőpiac révén történő kiigazítás. Nézzük Svájcot és Portugáliát. Svájc erőteljesen felértékelte a pénznemét az euróval szemben, és mit tettek? a munkaidőt megduplázták, ezzel növekedett a produktivitás, és a versenyképesség is erősödött. Lefe, le, ez egy belső leértékelés. Mit csináltak Portugáliában? Csökkentették a munkaidőt 35 órára. A portugál produktivitás csökken, a, nemzeti, a nemzetközi versenyképessége az országnak szintén csökkenni fog, de Portugáliának versenyképesnek kell lennie. Ehhez viszont fel, le kellene értékelnie, de felértékel. Ilyen konstrukcióval hogy tudnám megvalósítani azt, amiben reménykedünk a nagyobb növekedést, nagyobb produktivitást, alacsony munkanélküliséget és az alacsony fiatalok munkanélküliséget. És akkor most visszadom a szót a biztosoknak. Először a elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Először is lássuk a termelékenység javulásának a lassú tempója. Valóban ez az egyik oka a lassan felendülő gazdasági növekedésnek is több más szempont mellett. Az egyik szempont, amiről egyébként már beszéltünk, az a befektetések hiánya. A jövőbeni növekedési potenciál is csökken ezáltal, illetve a az OECD például a piaci hatékonyságot vizsgálta, rámutatva, hogy mekkora különbség van a termelékenység alakulásában a cégek között is. A kevésbé hatékony cégek, hogyha piacon maradnak, akkor a termelékenység javulását ezáltal lassítják. De valóban, hogyha komoly gazdasági növekedést szeretnénk, akkor bizony a termelékenységnek és a versenyképességnek is magas szinten kell alakulnia. Egyébként ezzel a mi logikánk mögött is, amikor is azt ajánlottuk, tettünk ajánlást, hogy nemzeti tagállami versenyképességi, termelékenységi tanácsok álljanak fel, amelyek pontosan ezeket a fejleményeket követik figyelemmel, és független szakpolitikai tanácsokkal lássák el a kormányzatot. A tanácsban már tárgyaljuk ezt a kérdést. A júniusi ECOFIN nem pár nap múlva remélhetőleg sikerül majd megállapodni ez ügyben. Aztán a szociális szempontok nagyobb mértékű beépítése a, az európai szemeszterbe. Folyik az ez irányi munka, köszönjük az önök segítségét, de hát majd Marian bővebben beszél erről. Aztán a fiskális konszolidációt már említették, a költségvetési szigor és felelős költségvetési politika folytatása ügyében említettem, hogy összességében az euróövezet fiskális álláspontja vagy helyzet alapvetően expanzív, a nominális költségvetési hiányok csökkenőben vannak, de a strukturális költségvetési hiányok, hogyha a gazdasági ciklus figye, és figyelmebe vesszük, akkor ezek már növekedésnek indultak, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az IMU-t ki kell teljesíteni, már ebben a hónapban fogunk erre vonatkozóan további ajánlásokat tenni. Az öt elnök jelentését tudom itt hivatkozásként megemlíteni. Ez is igen előre haladott állapotban áll ez a munka. Aztán a következő a görög helyzet kapcsán. Mit is mondhatnék Görögország kapcsán? A, most élegesítjük az első felülvizsgálatot, a következő részlet kifizetését ez is közel állunk. Meg kell azt is mondani, hogy az elmúlt évek során végrehajtott reformok is segítettek abban, hogy a görög gazdaság versenyképessége helyreálljon, és pénzügyi stabilitás legyen az országban. Azt hiszem, hogy ez alapján várhatjuk, hogy gazdasági növekedési pályára álljon Görögország. A 28 tagállamból 27-ben gazdasági növekedést tapasztalunk, a mi várakozásaink szerint Görögország is növekedési pályára állhat majd még ez év során. Aztán az árfolyamok alakulását illetően nem lehet a nemzeti valuta leértékelésével monetáris politikát folytatni ugye az eurozónán belül, illetve általában az Európai Unión belül. Vannak tehát bizonyos megszorítások. Nagyon fontos, hogy a versenyképesség alakulását már az euróvezetben figyelembe vegyük, hogy nehogy ezek az egyensúly talanságok felgyarapodhassanak, Ez is összefügg ugye az említett tagállami versenyképességi tanácsok létrehozásával. Mielőtt átadom az elnök eh, lést, eh, kollégámnak, még Tyson asszonynak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Rosszetti úr kérdésével kezdeném, hogy a szociális jelzőszámokkal mihez is kezdtünk. Most az országos szerinti jelentésben használtuk ezt ezekben az országokra lebontott jelentésekben használtuk fel őket, és így éppen ezért a fiatalkorúak munkanélküliségében, illetve a tartós munkanélküliségben megjelentek ezek. Ha csak az aktív munkerőpiaci politikát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy mennyire szükség van arra, hogy a szociális védelmet az emberek aktivizálásával összekapcsoljuk azokéval, akik ilyen szociális védelemre szolgálnak. Ország specifikus ajánlásokat is tettünk ezen a téren, a strukturális reformok folynak a tagállamokban, az ifjúsági garancia, illetve az ifjúsági uh, foglalkoztatási kezdeményezés keretében, majd vizsgáljuk, hogy hogyan tovább ez ügyben, de az ajánlásokban ez is szerepel, és persze, ami a tartós munkanélküliséget illeti, legalább hat tagállamra vonatkozóan tettünk ezzel kapcsolatban ajánlásokat, hogy hogyan lehet a hosszú távú munkanélküliség problémáját megoldani. Yeah employment contracts there we... Uh... A különböző munkaszerződésekkel kapcsolatban, a munkaerőpiac dualitásával kapcsolatban is tettünk uh, ajánlást egyes tagállamokra vonatkozóan. Azt javasoltuk, hogy bizonyos szerződés típusokat uh, vizsgáljanak, mert nem csak atipikus szerződések szerződéseket kötnek, hanem úgynevezett kényszervállalkozó vagy, vagy áll önfoglalkoztató státuszba kényszerített emberek száma több tagállamban is jelentősen megnőtt. Ami pedig Rodriguez asszony kérdését illeti, az óriási különbségeket illetően, mi hiszünk ebben a háromszögben, fiskális felelősség, strukturális reformok és a befektetés. Ez a be, szent háromság számunkra. Ennek közvetve a termelékenység növelésével vagy javulásával nyilván új munkahelyenket teremt, de hát ez nem egyik napról a másikra elérhető, ki kell ezt türelemmel várni a gazdasági és monetáris unió elmélyítése konvergenciával jár már csak azért is, mert tudjuk, hogy szükség van erre stabilitási szempontból is, az IMU, a monetáris és gazdasági és monetáris unió stabilitása szempontjából is. Jean-Claude Juncker is beszélt erről, konvergenciát akarunk, de felfele mutató konvergenciát, nem egy negatív versenyt. Ez tehát az ambíciónk, próbáljunk azon dolgozni, hogy ezt elérjük. Köszönöm, és köszönjük Simon úrnak, hogy elnökölte az első felét ennek az ülésnek. Most Nils Torvalds kap szót. Másfél perc, önél szó. Köszönöm. És köszönöm a biztosoknak, hogy itt vannak. Azt gondolom, hogy vallási dogmatikus hit van a konvergenciában az Európai Unióban. Egy Brünn egyetemi tanulmány ezt mutatja, és más a tanulmányok is mutatják, hogy a konvergencia egész egyszerűen nem történik meg. Akik a történelmi ironiát ismerik, azok tudják, hogy Mendelnek a tanulmány What we are doing now... Növényi hibridek kísérletei címmel. Uh, itt mi most uh, valójában tényleg egy vallási hitet űzünk. Case of... És a, itt az kísérletek ország hibridekkel, vagy pedig gyerekhibridekkel. Ezt újra el kellene olvasnunk. The floor to Enrique Calvé-Chambon. Enrique Calvé-Chambon kap most szót, másfél perc. Muchas gracias, señora presidenta. A ver si me dan... Köszönöm, eh, elnök eh, asszony. Remélem, hogy elég lesz ez a kevés idő, amit kaptam. Itt mi most ugye a kormányzásról beszélünk, igazándiból annak semmi értelme nincs, hogyha csak a választások környékén űzzük ezt a műfajt, és a szankciók rendszere, a, a bírságok rendszere sem eh, megfelelő. Eh, meg kéne nézni, hogy milyen irányítás zajlik azokban az országokban, amit önök monitoroznak, mert vannak olyan országok, amelyek gyakorlatilag strukturális szinten majdnem, hogy kormányozhatatlanok, és ez igazándiból akár az én országomra is érthető. Hiszen a második dolog az um, végül is jó dolog, eh, hogy kevesebb a, normálisan ez jó dolog lenne, de azért mégiscsak furcsa, hogy egyre kevesebb az ajánlás például a fiatalok munkanélkülisége területén, to- továbbra is tragikusak ugyanis a számok. Ehm, beszélnek a flex security-ről, ami azt jelenti, hogy eh, ha valaki munkanélkülivé válik, akkor a társadalom felkarolja. Ez egy nagyon drága módja a pénzköltésnek. Önök is egyébként is csak a pénzügyi aspektusát nézik mindennek. Ehm, aztán a munkanélküliség falóapjával is vannak problémák. Y tercero, hay que hacer una y meter una... Lehet, hogy azért, mert nem közös nyelvet beszélünk. Ehm, egy sor változót kell ugyanis megvizsgálni, amelyek az egyenlőség hiányát mérik, ugyanis ez az, ami a munkanélküliséghez vezet. Köszönöm. Matthias asszony. A Dombrovskis úrhoz van egy rövid kérdésem. Szerintem egyáltalán nem válaszolt a szankciókra vonatkozó kérdésre, éppen ezért én ezt megfogalmaznám újra. Ön azt mondta, hogy a bizottság pozitív gazdasági környezetet teremt, de szerintem a kérdésre nem válaszolt, blöffölt. E, nem tudom, hogy ön szerint megengedhető-e az, hogy a bizottság így bánjon egy túlzott deficites országgal, és például elfogadható-e az, hogy Spanyolország ellen lehet szankciót beindítani, míg Belgium és Franciaország ellen nem lehet? Mert igazándiból ennek az egyetlen magyarázata az, az lehet, hogy vannak kedvenc kormányok, illetve kedvenc politikai pártok, vagy a gazdasági súlyát veszi figyelembe az országoknak, mert ez a pozitív gazdasági légkör, eh, amire ön utal, ennek, ennek igazándiból nincs eh, értelme. Tehát jó lenne, hogyha tisztességesen válaszolna a szankciókkal kapcsolatos kérdésre. Eh, ez egy olyan jogi és politikai barbárság, ami aláshatja az egész európai projektet. López úr következik, köszönöm, elnök asszony. két eh, osztatú vagy kétsebességű gazdaságirányítás zajlik Európában. Eh, egyes országokat, mint Portugália, iszonyatos eh, zsarolás érnek, állandóan a reformok szükségességéről beszélnek, megszorításokról beszélnek, aztán a trojka is beavatkozik az országok életébe, amelynek következtében 25 millió ember találta magát szegénységben, munkanélküliség van, nem stabil munkahelyek alássák a munkavállalók jogait, az, adók, az adatok azt mutatják, hogy nincsen növekedés, csökken a fogyasztás, nem történik munkahelyteremtés. A bizottság meddig ragaszkodik ezekhez a politikákhoz, amelyek ilyen eredménnyel járnak, és ez a politika, amely egyébként antidemokratikus és elfogadhatatlan, ráadásul a gyakorlatban is megvalósíthatatlan, például Portugáliában a deficit mérési módszerek, amelyeket a trojka ránk erőltet, e, azt az eredményt hozták, hogy valójában nőtt az állami deficit, viszont kiszolgáltatottá váltak az országok a hitelezőik felé, fenntarthatatlan az adósság, sok millió euró, euró kamat kifizetés történik, ami jobban elkölthető lenne fejlesztésre is, és a bizottság nem hajlandó megfontolni az állami adósságok újratárgyalását. Köszönöm. Dombrovski úr kap most szót. Biztos úr válaszolhat. Köszönöm elnök eh, asszony, ami az első kérdést eh, illeti, ami a konvergenciával kapcsolatos. Nos, a konvergencia az eh, szerintünk jó ütemben zajlott a válság előtt. Azóta sajnos leállt. Az egyik szakpolitikai prioritásunk ennek következtében az, hogy ezt a konvergencia folyamatot újra beindítsuk, és ez, ahogy már mondtam, azt is jelenti, hogy konvergálnia kell egymáshoz a tagállamoknak, ehm, de a tagállamon belül is csökkennie kell a jövedelem egyenlőtlenségnek. Ez az országon belüli konvergencia. Vannak módszerek erre, és a bizottság ezért is alkalmazza inkább ezt a benchmark és legjobb gyakorlat megközelítést, tehát a legjobb gyakorlatok révén lehet elérni a konvergenciát. Áttérve a kormányzás minőségével kapcsolatos kérdésre, illetve arra, hogy kevesebb az ajánlás a munkanélküliséggel, illetve a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban. Flexicurity is felhangzott abban a kérdésben. Az mostani európai szemeszterben jobban fókuszált és kevesebb országspecifikus ajánlást fogalmaztunk meg, Ezt egyébként a parlament dokumentumai is elismerik és pozitívnak tartják. Ténylegesen ez azt jelenti, hogy eh, ugye volt ez a probléma, hogyha minden prioritás, akkor semmi sem prioritás. Tehát az ajánlásoknál is alaposan meg kell fontolni, hogy mi az, amit ajánlásként megfogalmazunk, mert annak van súlya. De ez biztos, hogy eh, a eh, szociális és foglalkoztatási jelzőszámoknak nagyobb súlyt adunk, ebben a szakpolitikai ciklusban, és valóban a fiatalok munkanélkülisége elleni fellépés az egyik csúcs prioritásunk. Az egyik első javaslata ennek az Európai Bizottságnak az volt, hogy további kezdeményezéseket tett arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jobb az ifjúsági foglalkoztatási garancia, ifjúsági garancia, illetve az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés visszatérve a stabilitási és növekedési paktum alkalmazására, az Európai Bizottságnak kötelessége betartatni a stabilitási és növekedési paktumot, mint a szerződés őrének. A bizottság hozott egy döntést, hogy a, erre visszatér 124-es cikk Portugália és Spanyolország vonatkozásában július elején lesz a döntés. Én nem tudom megelőlegezni ezt a bizottsági döntést, mert nem tudom még, hogy mi lesz a döntés július elején. Erről egész egyszerűen nem tudok több információt adni önöknek. Elhangzott a kérdés Franciaország és Portugália eltérő, állítólagos eltérő bánásmódjáról ez valóban egy nagyon komoly felvetés, és ahogy azt a bizottság már eh, többször kijelentette, az Európai Bizottság a stabilitási és növekedési paktumot szabályok alapján és bizonyítékok alapján alkalmazza, és vannak bizonyos diszkrecionális lehetőségek a szabályokon belül. Ami Franciaországot illeti, Franciaországnak jövőre kell a túlzott deficitjét csökkenteni, ami azt jelenti, hogy 3% alá kell szorítani. Az Európai Bizottság ezt monitorozni fogja, és meg fogja vizsgálni a 2017-es francia költségvetési tervet. Ami Belgiumot illeti, Belgium nem tartozik immár a túlzott deficit eljárás alá. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm szépen. Tyson biztos, igen, röviden, megpróbálok röviden válaszolni a fiatalok munkanélküliségének kérdésére. Ha megnézzük a számokat, akkor láthatjuk, hogy azért némileg javult a helyzet. Ha 2016 áprilisát 2015 áprilisával összehasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy körülbelül 400 ezerrel kevesebb fiatal munkanélküli, ez jó, jó fejlemény. De még mindig van 4 millió 200 ezer fiatal, akinek nincs munkája. Az ifjúsági garanciával kell foglalkoznunk. És ha megnézzük az ajánlásokat, akkor nem jelenik ez meg annyira, de azért a preambulum bekezdésekben ott van. Ugye nem felejtettük el, és nem hagytuk ki, számunkra ez prioritás. Hiszen ha több mint 4 millió fiatal keres magának állást, akkor azt is mondhatjuk, hogy 4 millió személy személyes drámájáról van szó. Mit teszünk az ifjúsági garanciával? Mihez kezdünk? Leltárt készítünk, megnéztük az európai támogatások előfinanszírozását, a projekteket összeértékeljük ki, és utána lesz egy globális értékelésünk is Megnézzük, hogy lesz-e jó okunk az időközi jelentés kapcsán több pénzt kérni. Mindenesetre most még nem tartunk ott. A struktúrális reformok azonban zajlanak, többen találnak munkát, a munkahogyi hivatalok a tagállamokban jobb munkát végeznek ilyen tekintetben, és mi is kemény munkát végzünk. Dolgozunk a vállalatokkal, hogy gyakornoki helyeket találjunk, hiszen munkahelyeket kell létrehozni, és ezért kell a vállalatokkal együttműködnünk. Partnerségekben hozunk létre gyakornokságokat. És az ifjúsági paktumot is figyelme vesszük ennek kapcsán, de még azért nagyon sok teendőnk van. Köszönöm szépen. Ernest Urtaszon kap szót most. Köszönöm. Dombrovskis biztostól kérdeznék egy spanyol projekttel kapcsolatban az ajánlás. A március 9-i ajánlások a ötödik pontjában azt mondja, hogy a deficit csökkentését visszafogta a reform, a személyi jövedelemadóval kapcsolatos törvények reformja végeztek a számolásokat erre vonatkozóan? Másik kérdés, a túlzott deficit eljárás kapcsán szeretném tudni, biztos úr, hogy a bizottságnak van-e terve arra, hogy Spanyolország folytassa az adócsökkentést. Van -e erre egyáltalán mozgásterünk? Tatjana Sztanokká, tessék. Um, igen, köszönöm szépen. Szociális és gazdasági ajánlásokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Dombrovskis biztos azt mondta, hogy amikor ajánlásokat fogalmaznak meg, akkor ö, ö, szociális és ügyi kérdések élvezik a prioritást a gazdasági megfontolásokkal szemben. Van-e azonban eszközük arra, hogy lemérjék azt, hogy a gazdasági ajánlásokat hogyan hagyják végre? És ha van, nincs közben mechanizmus arra, hogy ez hogy lemérjék a foglalkoztatás esetében? E, erre vonatkozóan tisztán biztostól kérdeznék. Van egy javaslat hogyan lehetne ellenőrizni a szociális ajánlások végrehajtását. Another question related to this. What would... És egy másik kérdés ehhez kapcsolódóan. Mi történik akkor, ha a szociális ajánlások és a gazdasági ajánlások ellentmondásban vannak egymással? 2009-ben megszólító intézkedéseket hoztak Dombrovski úr, akkor még az ön országában, ezek voltak az elsők Európában, a szociális szférát ez rendkívül érintette. Jó, uh, Markova. Markovalli a következő. Köszönöm szépen. A Vártnál lehet, hogy kicsit hosszabban kell hozzászólnom előre, és sajnálatomat kell kifejezni az ügyben. Az Európai Bizottság álláspontja a kormányzati költségvetési politikával kapcsolatban. Franciaországban is láthattuk, hogy reformok ügyében hogyan emelkednek. Az embereknek joguk van megvédeni a jogaikat. Nem, kell, nem szabad engedni hogy a technokraták bármit rájuk erőltessenek. spekulatív nyomást láthatunk Spanyolországban, Portugálban, Görögországban, most pedig igazából Európa egészét eláraszthatja ez, hogyha a kapukat megnyitja az Európai Bizottság. Akár már az is felmerült, hogy esetleg változzon meg a görög zászló színe, vagy esetleg a szponzorok neve jelenjen meg a görög zászlánál. Csodálatos, gratulálok, ilyen jövőt, ilyen Európát, ilyen jövőt építenek nekünk. Az euró nem működik, ez elég világos, mondta egy német kollega. Talán az egyetlen német, aki érti és látja, hogy az euró, amely 19 ország fizetőeszköze, amelyek között ország, óriási különbségek vannak. Németországnak 200 millió eurós többlete lesz, amelyet Európa szegényebb részein lehetne befektetni. Ehelyett azonban nem ez történik, hanem Minuti, non capisco perché. You have spoken Két percet beszélt, de három percen van. Három percen van, elnök asszony. Miért, hogyan mondhatja, hogy miért szakít engem fél, félbe? Talán azért olyan másfél perce volt. Nem, a frakció nevében kétszer másfél percet beszélhetek. But the FDD is a group like others, so why have... A mi frakciónk ugyanolyan frakció, mint a többiek. Nekem miért ne lehetne kétszer másfél percen? Nagyon jó ez a videó, mindenkinek elküldöm Olaszország. Thank you, I'll give the floor to Dum Köszönöm, Dominik Mártennek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Au risque de me répéter, je vous ai... Annak érdeklődve hallgattam az elmondottakat, még annak veszély mellett is, hogy magam önismétlésbe bocsátkozom. Nos, soha nem hallottam azt, hogy beszéltek volna arra, hogy a low-cost beli termeléssel szemben megvigyenek benneket, Azt mondják, hogy a globalizáció elkerülhetetlen ebben részt kell venni. Ami még rosszabb, saját szociális dömpingünket állítjuk elő Európán belül, a flexicurity, a munkavállalók kiküldetése, a, a szolgáltatások, személyek elú szabad és tőkeszabad ö, ö, mozgása. Az Európai Bizottság is láthatja, hogy létrehozott egy kelet-nyugat versenyt is, amely miatt sokan vesztik el az állásukat, és amely munkanélküliséget hoz létre. Két kérdésem lenne mindannyiukhoz. Ezen feltételek mellett hogyan és miként folytatják a tárgyalásokat Amerikával TTIP ügyben, hiszen nyilvánvalóan a az európai gyártóipar teljes kicsinálását akarja Amerika, ez te, na, teljesen világos. 4 millió fiatal van munkanélkül, 10 millió munkanélkül, a, ugyan folyt, kívánják folytatni a, a, a, a migráns politika ügyében a fellépéseket, hiszen nem véletlenül jöttek ide a migránsok, ez is komoly teher, terhet ró Európára. Eh, the... Köszönöm, megadom a szót Dombrovskis alelnök úrnak. Uh, okay, uh, thank Rendben, köszönöm szépen. On, uh, Spain's, uh, uh, uh budget and, uh, Spanyolország és a személyi jövedelemadó reformok kérdése. Spanyolországban a költségvetési hiány csökkentésének eh, megfelelő szintjét pontosan az hátráltatta, hogy eh, a nem, az, az a szabályok változását semmivel nem ellensúlyozták. Ennek persze csak eh, egy szakmai értékelésével szolgálhatunk, arról részletesen küldetek egy elemzést arról, hogy mi ezt hogyan látjuk, mi a mozgást ez ügyben, vagyis jelenleg az Európai Bizottság Spanyolország esetében azt javasolta, hogy az államháztartási hiányt 3,7%-ra szorítsa vissza GDP-re vitve, és 2017-ben 2,5%-ra. Ez természetesen függ attól, hogy milyen döntéseket hoznak a túlzott költségvetési eljárás keretében majd az Európai Unió szintjén. Spanyolország fiskális politikai céljait prioritizálni tervezi, nyilván valamivel ezt ellensúlyozni is kell, hogyha csökkentik az SZIA kulcsokat, a költségvetést ilyen részletességében a bevételi kiadási oldalt nem alapvetően mi nem Mi általános szakpolitikai tanácsként azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy az adózást, főként az alacsony fizetésűek fize- megadóztatása helyett próbálják másfelé irányítani, például a fogyasztási adók, az ingatlanadók, a zöld vagy környezetbarát adók. Persze ez az összképtől függ, a személyi adó csak egyik eleme ennek a bonyolult összetett egyenletnek. Ami a fiskális és a pénzügyi és a gazdasági megfontolások az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a szociális foglalkoztatás megfontolások, valamint egyesülő hozását illeti. Nos, most már úgy érezzük, hogy a szociális és foglalkoztatási szempontokat nagyobb mértékben kellene figyelembe venni. Egyébként ez volt Lettországban is a helyzet, amikor is nagyon nehéz kiigazítási programot kellett végrehajtani, de ennek ellenére egy olyan szociális védőhálóval próbálták védeni ennek a nem várt hátrányos következményeit, amely valahogy egyensúlyba hozta a helyzetet. Aztán annak kapcsán, hogy general uh, policy direction and legyen az általános politikai megközelítés, a megszorító intézkedések uh, kapcsán még egyszer hangsúlyoznám, hogy az euróövezet enyhén expanzív költségvetési politikát folytat. Tudjuk, hogy persze a tagállamok között nagy különbségek vannak e tekintetben, ezt ne felejtsük el. A német többlet kérdése az ország specifikus ajánlásokban, ez is szerepel Németországra vonatkozóan, ezért gazdasági egyensúlytalansággal vádoljuk Németországot, alapvetően arra próbáljuk, arra kérjük Németországot, azt neki, hogy hozza egyensúlyba a gazdaságot ezügyben is. Uh, uh, uh, Ami a szabad mozgás, a munkaerő, az áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgását illeti, a négy alap szabadságról beszélünk, ugye vár? Az Európai Unió belső piacának négy alapszabadság joga nélkül alapvetően nincs belső piac. Ezt azt hiszem, hogy több kollega is körülme szakadtáig védi majd a TTIP tárgyalások ügyében. A tárgyalások folynak. egy kereskedelmi megállapodásról, kézzelfogható előnyöket vár a mindkét oldal, mindkét fél attól, hogy a TTI bevezetésre kerüljön. A menekült válság roppant összetett kérdés, azt hiszem ezt ön is tudja. Igazából a mai vita nem is erre kell, hogy koncentráljon, de az Európai Uniónak kötelessége, hogy segítsen azokon, akik nemzetközi védelemre szorulnak. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy különbséget kell tennünk az gazdasági migránsok és a valódi menekültek között. A külső határok védelmén szigorítani kell, ezen dolgozunk. A menekült válságra adott válaszunk pontosan erre épül. Köszönjük, Tyson biztos asszonynak adom meg a szót. Uh, Igen, tényleg csak uh, röviden és velősen szeretnék a benekült ügyi kérdésre is választ uh, adni. Miért és mit teszünk? Azért, mert van olyan, hogy erkölcs, van olyan, hogy lelkiismeret. Jogi, de emellett erkölcsi kötelességünk is, hogy befogadjuk azokat, akik tényleg védelmet keresnek, védelemre szorulnak, akiknek az élete forog kockán. 500 millió európai be tud fogadni néhány embert, akik segítségre szorulnak. Nem csak mi, világszerte mások is, de nekünk is be kell fogadni ezen emberek egy részét, az igazi menekülteket. Nem csak azért kell ezt megtennünk, mert jogi kötelezettségeink, nemzetközi szerződések erre köteleznek bennünket, hanem azért is, mert egyszerűen a lelkiismeretünk, az erkölcsünk ezt diktálja nekünk. TTIP ügyben Valdis már mindent elmondott, amit én nem mondhattam volna, elnök asszony. Akkor ennyiben megúsztuk, még maradt egy kis időnk. Mono, one minute and 30 seconds. Floor is yours. Euh, Köszönöm, Moszkovici úr nincs itt, éppen ezért a kérdésemet Dombrovskis úrhoz intézem. Ön konkrét ajánlásokat tesz, és újjal mutogat Franciaországra a francia költségvetési rendszer miatt. Ön szerint ez nem támogatja meg a gazdasági növekedést, és inkább a fogyasztást fogyasztást szolgálja. Az adórendszert is kritizálják. Franciaországban az ellenkezőjét ajánlják, mint máshol. Önök azt javasolják, hogy növeljük az adó rátát azt gondolom, hogy eh, az adó rendszer az utolsó maradéka a francia szuverenitásnak, hogyha egy egységes, eh, univerzális adót vetnének ki Franciaországra, az igazságtalan lenne, és nem eh, oldaná meg a gazdasági problémákat. Az Európai Bizottság nem kényszeríthet rá idegen adórendszereket egy tagállamra sem. Az önök feladata az az, hogy fellépjenek az ellen, hogy a multik mint a Google, milyen módon élnek vissza az adózással, és nem fizetnek adót abban az országban, ahol a jövedelmet realizálják. Dobrovszki úr, önök valójában egy fiskális uniót akarnak létrehozni, de valójában nem merik ezt kimondani, Niedermayer úr. Köszönöm. Ma reggel hallottuk az Eurogroup elnökétől azt, hogy a fiskális szabályokat hogyan kell kikényszeríteni, és eh, igazándiból felmerült az is, hogy egy eh, ostoba paktumot egy eh, intelligensre kellene cserélni. Most az ország specifikus ajánlásokról beszélünk, és megvizsgálva az adatokat azt látom, hogy 2012-ben 11%-át teljesítették, 60%-át részben, 20%-át egyáltalán nem, vagy 29%-át egyáltalán nem. Tavaly csak 4%-ot kicsit, 50-44%-ot, bocsánat, 4%-ot valósítottak meg, 44-et részben, 50-et pedig egyáltalán nem. Tehát ennek fényében emlékeztetném önt arra, hogy az, hogy a reformok mellett kiállunk, az nem egy rögeszme. About uh, push to reduce the number of... Aztán kicsit aggódok, amiatt, hogy csökkent az ország specifikus ajánlások száma, én megvizsgáltam a, a cseh ott a gyerekekről van, a kutatásfejlesztésről, illetve a piaci részvételről van ajánlás. Ugyanakkor azt is látom, hogy van egy országspecifikus ajánlás a múlt van, volt egy olyan ajánlás, amely nem teljesült, aztán még sincs ott. Nem is igazán értem, hogy... Give the floor to Romana Tomcs. Uh, one minute and 30... Tomcs asszony. Köszönöm. Biztos asszony, és biztos úr. Nagyon jó dolog első kézből kapni választ a kérdésekre, és biztosítottam önöket arról, hogy valószínűleg mindenki egyetért abban, hogy Európát a leg erősebb gazdasági térségé akarjuk tenni, mégpedig egy szociális piacgazdasági modell alapján. Az, ami célként megjelent, az tényleg egy csomó dokumentumban olvasható, és a kérdés csak az, hogy ezek az ajánlások megvalósulnak-e. Nekem az a, az, az, az érzésem, hogy egy csomó ilyen ajánlás az valójában megvalósítatlan marad a reformprogramok, illetve az egyéb előírások, ajánlások nem teljesülnek. Már probléma van akkor, amikor a kötelezettségek kikényszerítéséről beszélünk. Itt igazándiból nem tudom, hogy taktika van-e emögött, vagy gyenge kormányzás, vagy esetleg be van tervezve. Eh, Szlovéniában is az a reform, amit el kellett volna végezni, az nem történt meg, és eh, nincsenek konkrét intézkedések. Tehát a kérdésem a következő, amennyiben mi azt akarjuk, hogy a tagállamok eh, ténylegesen teljesítsenek, nem csak az enyém, hanem más tagállamok is, akkor figyelembe kell vennünk nagyobb felelősséggel ezeket az ajánlásokat, és meg kell vizsgálni azt is, hogy mit tegyünk akkor, hogyha a tagállamok nem teljesítik az ajánlásokat. A kérdés tehát az, hogy van-e lehetőségünk nyomást gyakorolni ezekre a tagállamokra, hogy vegyék komolyabban ezeket a reform igényeket, felőírásokat. Köszönöm. Dombrovszki, alelnök úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is, ami az ország specifikus ajánlásokat illeti konkrétan az adóügyieket Franciaország felé. Félreértések elkerülése végét felolvasom. A vállalati társasági joggal kapcsolatban eljárnak, szélesítve az adóalapot a fogyasztói adó esetén. Csökkenti az áfa kiadásokat, és megreformálja a személyi jövedelmrendszert 2016-ra. Tehát világos, hogy teljesen mindegy, hogy progresszív adóról van ez szó, vagy általányadóról, általános adóügyi politikáról van itt szó. A lényeg az, hogy az adólapot elmozdítsuk a elvegyük a munkaerőtől, és áttegyük máshova, például a fogyasztáshoz. Franciaországnak ugyanazt javasoljuk nagyjából, mint másoknak. Persze azért az ország specifikumokat figyelembe véve. Ami pedig az adók kikerülést illeti, erről beszéltem a bevezetőmben. Való igaz, hogy a bizottság egy sor javaslattal előáll. Már előálltunk jó néhány javaslattal, és ez a kérdés kiemelt, szerepel, kiemelt helyen szerepel a napi rendünkön. Továbbá. Uh, the questions on... Ami a az ajánlások végrehajtását illeti való igaz, a bizottság ott is nagyon érdekli ez a téma. Az ajánlások végrehajtása korlátozott volt, kevés eredményt hozott, és erőteljesebben össze kell ülnünk a tagállamokkal, hogy javuljon a végrehajtás. De még egyszer mondanám, hogy konkrét betartatási mechanizmusunk nincs az, az ajánlások végrehajtására. Hát van néhány eszköz, makrogazdasági feltételesség például az uniós strukturális és beruházási alapoknál. Ezt fel lehet használni ahhoz, hogy hatékonyan végrehajtsák az ajánlásokat. De a bizottságnak nem áll szándékában szankciós mechanizmussal előállni az ajánlások végrehajtására. Olyan reformokról és ajánlásokról van itt szó, amelyek a tagállamok érdekeit szolgálják, és az elkövetkező években egyre inkább alkalmazni fogjuk a benchmarking megközelítést. Itt is. Az öt jelentésében is szerepel ez. A benchmarking jogilag kötelezőbb hatályúvá válik, de azért további tárgyalásokra van még szükség, és a társjogalkotóknak ezügyben meg is kell egyezniük egymással. Ami az ajánlásokkal kapcsolatos kérdéseket illeti, igen, igaz, hogy az ajánlások néha több területre is vonatkoznak, viszont a szemeszter keretében összpontosítva néhány ajánlásba próbálunk bevenni több területet. Így tömörítünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tyson biztos. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Ami az ajánlásokat illeti, kevesebb van, több van. Niedermayer úrnak azt mondhatom, hogy az ajánlásokat Korábban is csoportosítottuk, most is csoportokba szedjük. Ami a tagállamok eredményeit illeti struktúrális reformok témájában, hát mi nem csak a tagállamok által elterjesztett jelentéseket nézzük, hanem a valós idejű adatokat is. Megnézzük a számokat, például a munkanélküliség esetében. Persze, a tagállamokkal mutatókat is kidolgoztunk, ezeket használjuk fel, hogy megnézzük, lemérjük az eredményeiket. Ezeket a mutatókat használjuk fel az eredmények lemérésénél. A makrogazdasági kondicionalitás és a költségvetési kiadások is egyre eredményorientáltabbakká válnak. Ezen próbálunk meg dolgozni. Most így próbáljuk meg a struktúrális reformokat is támogatni. Köszönöm szépen. Perez asszony. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, biztos asszony, Dombrovskis úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Először is az Európai Bizottság az eurózóna dimenziójával is foglalkozni kezd, évente mutatják a helyzetet. Ugyanakkor az eredeti járás során mennyire veszik ezt figyelembe az ország specifikus ajánlások során, hiszen egymásra hatnak ezeknek az országoknak a gazdaságai. A makrogazdasági egyensúlytalanság eljárás kapcsán az Európai Bizottság tényleg komolyan veszi ezt az eljárást? És tényleg alkalmazni akarja a szabályokat, azokat a szabályokat, amelyeket a mi parlamentünk is megszabazott, hogy tényleg komolyan veszük és alkalmazni akarjuk ezeket a szabályokat, akkor azt hogyan magyarázza, hogy azok az országok, akik már évek óta meghaladják az eljárásban lefektetett határértéket, többet azonban nem tesznek, a jogszabály eszközeivel sem élnek nem azt mondom, hogy mindenkit mindig szankcionáljunk. Egész egyszerűen azt mondom, hogyha vannak szabályok, akkor az én értelmezésemben a célunk az, hogy ezeket a szabályokat alkalmazzuk. És hát az Európai Bizottság feladat, hogy a stabilitási paktum szabályainak érvényt szerezzen, ugye vár. Köszönjük. Javier López következik, parancsol. Muchas gracias. La verdad es que sorprende que aún Köszönöm szépen. Meglepő számomra, hogy a gazdasági helyzetről ennyire félvárral beszélünk, tényleg félvárról veszük ezt, miközben soha nem látott méreteket ölt a munkanélküliség, az infláció a nullát közelíti, a különbségek ketté szakítják a kontinensünket, Európát, amikor azt látjuk, hogy Amerikában pedig nagyon alacsony a munkanélküliség. Azok a költségvetési fiskális célok, amelyeket az elmúlt években megállapítottunk, például a hiring and firing, tehát az, hogy rugalmasan lehet valakit fölvenni és aztán utána elbocsájtani, ez recesszióhoz vezetett, nem az Európai Bizottságnak, hanem az Európai Központi Banknak köszönhet, amelynek expanzív a politikája túl kevés, túl későn, és az előző válság során túl sok hibát vétettek, de legalább nincs recesszió. De a gazdaság növekedését valahogy be kell indítani, ezzel a napnál világosabb. hogyha valaki csökkenti a bérét, akkor az nem egy, hogy mások pedig nem. Az elmúlt években agresszív fiskális konszolidációt láttunk, ez működik, ha nem, akkor miért nem? A munkaerőpiaci rugalmasságnak a célja csak és kizárólag az, hogy csökkentsük a béreket? hogyha tényleg azt akarjuk, hogy 9-ből 10 szerződés, munkaszerződés határozott idejű legyen, akkor ez megint csak a célunk az, hogy az egyébként nem teljesítendő célokat így érjük el. Köszönjük, Maletics képviselőasszony. Vagy esetleg ön beszélne a nevében? Hogyha igen. Uh, Maletics, Maletics asszony nevében szeretnék hozzászólni. Dombrovskis alelnök úrhoz lenne egy kérdésem hollandul még hozzá. Tehát, ma reggel Tezenblum úrtól, eh, úrtól hallhatunk érdekeseket. Azt, hogy az Európa Bizottság tehát nem tud ezeknek a szabályoknak érvényt eh, eh, szerezni, az októberi kommunikációjában különböző dolgokat javasolt az Európai Bizottság, fókuszáltabb ajánlásokat, nagyobb mértékű együttműködést. Ezeket a kiigazításokat én mindenképpen üdvözlöm, de a, a, a strukturális alapokhoz való hozzáférés, vagy az eurókötvényekhez való hozzáférés mind-mind nagyon szigorú költségvetési célokhoz lehetne kötni, ameddig a, az Európai Bizottságnak nincsenek ilyen eszközei, hogy érvényt szerezzen a szabályoknak, addig nem tudunk mit csinálni. És az ön véleménye szerint melyek a legértékesebb ex ante eszközök? Asman, floor is yours. Ja, vielen Dank. Panszman. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdésem eh, Tyson eh, biztoshoz. Az ajánlásokban az áll, hogy a nagy eh, számú menekült áramlatnak különböző gazdasági és szociális kihatásai lesznek az eu Igen, a bizottság nagyobb közkiadásokat számol rövid távon, közép és hosszú távon sikerel akkor, ha a munkaerőpiacon sikerül integrálni a menekülteket. Én is így gondolom. Benefáj kolléga jelentésével foglalkoztunk a szakbizottságban. Különböző véleményeink voltak, de végül sikerült megegyeznünk. 36 kompromisszum, hatan ellenezték, csak egy tartózkodással elfogadtuk. Úgy gondoljuk mindannyian, hogy nyelvtudásra szükség van ahhoz, hogy valaki ki tudja fejezni magát a munkaerőpiacon. Viszont egy dologban nem tudtunk megegyezni. Menekültek esetében nem csökkenthető a minimálbér az egyenlő bánásmód elvét alkalmazni kell. Az eszközöket éppen ezért meg kell növelni az Európai Szociális Alapban. Mások azt mondták, hogy jó lenne, lenne egy külön alap. Én ellenérvet hoztam fel. Ott van az AMIF, a migrációra, igazából integrációs szol, célokat is szolgál, három milliárdnyi. Talán nem üzennénk helytelenül, ha rendelkezésre bocsátanánk ilyen pénzeket, konkrétan, Marianne, hogy fog kinézni a helyzet? A bizottság rábólint majd arra, hogy az AMIF eszközöket felhasználja, vagy azt mondja, hogy külön alapra lesz majd szükség? Thank you, Mr. Marias. Marias úr következik. I would like to put a question for Mr. Dobrovskis úrhoz lenne egy kérdésem, és görögül fogom feltenni. Uh, Άκουσα τις προτάσεις σας και βλέπω ότι ακολουθείτε... Én meghallgattam önt, és ön valójában ugyanazokat a kipróbált és megbukott recepteket ajánlgatja, amelyeket mi nagyon jól ismerünk. 40%-a a görög lakosságnak szegénységben él, az új program az nagyobb adókat jelent, ez azt jelenti, hogy a gazdaság teljes mértékben össze fog omlani. A harmadik program az nagyobb elsődleges többletet követel, ami 3 vagy 3,5 százalék lenne, az adósságot nem rendezték, az a pénz pedig a reálgazdaságtól lenne elvéve. Nyilván ez felveti a kérdéseket a gazdaság működésével kapcsolatban. Mit történik a munkanélküliekkel, akiknek nagyon nagy a száma? A fiatalok közti munkanélküliség több mint 50 os ebben az elsők vagyunk. És az általános munkanélküliségi rátánk is rekord. Mit tett ön konkrétan annak érdekében, hogy a munkanélküliségi problémát megoldjuk. Ezek a fiatalok munkát akarnak, megoldásokat akarnak, és semmi konkrétumot nem hallottam, amivel biztathatnánk őket, hogy hogyan lesz nekik munkájuk. Azok az intézkedések, amelyeket önök javasolnak, azok lehet, hogy 15 év múlva eredményt fognak hozni, de 15 év az nagyon hosszú idő a görögök számára szempontjából, hogy, hogy elszenvedjék ezt a, ezt a politikát, amit a szerkezet átalakítás ténylegesen jelent. Lesz az egyetlen, aki még egy kérdést feltehet, annak ellenére, hogy az ön pártja nem kérte, de öné a szó. Grazie, mi spiace che mi ha interrotto prima perché eh, ho capito che c'è stato... Elnézést, azt hiszem, hogy félreértés történhetett a titkárság és a pártom között. Elnézést kérek a, ezért az incidensért. Beres asszony beszélt a többletről, és valóban keményebben kell fellépnünk, és nem csak Németországról van szó, hanem Franciaországról is. Nem tudom, hogy Moszkovici úr hol van, lehet, hogy bujkál valahol, ezek a szabályok nem működnek, van egy közös valutánk, kompenzációs mechanizmusra van szükség, amelyek működnek. A többletes országoknak ezt a többletet a szegényebb területeken kell befektetniük. Ha nem ezt teszik, ha nincs ilyen szabály, akkor hátrébb kell lépni egyet, és ezt az egész pénzügyi uniót újra kell vizsgálni, felül kell vizsgálni, mert így ez csak munkanélküliséget gerjeszt, és jövőbeni problémákat. Néhány év múlva e- egész egyszerűen még katasztrofálisabb lesz a helyzet. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Dombrovskis alelnöknek. Öné a szó. Köszönöm. Először az euró térség dimenzióról beszélnék. Valóban az euró térségre jobban koncentrálunk idén. Ez, ezért is volt az, hogy az arra vonatkozó ajánlásokat eh, előre hoztuk az AGS-sel együtt, hogy az eurozóna országok a Nemzeti Reformprogram elkészítésekor azokat már figyelembe tudják venni, illetve megjelennek az ország specifikus jelentés ajánlásokban is ezek. Ez, a, ez volt a logika a, a, a szemeszter megváltoztatása mögött. Ami a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárást illeti, egyetértek azzal, hogy a szabályokat be kell tartani. De itt igazándiból az összes szabályt be kellene tartani, miközben itt más véleményeket is hallottunk olyanoktól, akik nem akarják az összes szabályt betartani. E, aztán konkrétan e, azokat az országokat, amelyek e, egyensúlytalansági eljárás vagy túlzott deficit eljárás alatt állnak, e, a, azok, amelyek a túlzott eljárás alatt vannak, illetve a többi országot is, amelyek egyensúlytalanságot, ahol egyensúlytalanságot látunk, ezeket az országokat mind monitorozzuk, és nagyon konkrét ajánlásokat megfogalmaztunk, valamint további monitorozás alá vetjük az ajánlások végrehajtását. Aztán volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy milyen az állapota az EU és az eurozóna gazdaságának. Van egy fellendülés, ugyanakkor ez egy rendkívül szerény fellendülés. 1,8 tizedes növekedésre számítunk idén az Európai Unióban és a gazdaságpolitikai prioritásunk az a strukturális reformok, a fiskális felelősségvállalás és a beruházások mind azt szolgálják, hogy megerősítsük ezt a ezt a e, növekedést, ezt a fellendülést. E, ami az agresszív fiskális konszolidációt illeti, nem beszélhetünk ilyesmiről egy olyan helyzetben, ahol e, expanzív fiscal stance figyelhető meg. És ami pedig az ösztönzők és büntetések megfelelő egyensúlyát illeti, illetve hogy hogyan lehet a tagállamokkal elfogadtatni e, ezeket az ajánlásokat, hogy szokat magukévá tegyék, én inkább abban hiszek, hogy a nemzeti szereplőkkel szorosabbra fonjuk az össz, a kapcsolatokat, a szociális partnerekkel, a kormányokkal, stb. És a kohéziós országoknál pedig ott van ez a makrogazdasági e, kondicionalitás, amely lehetőséget biztosít arra, hogy EU pénzekből valósítsák meg az ajánlásokat. De a e, de az ajánlások jobb megvalósítása mindenképpen egy olyan terület lesz, amelyeket, amit idén figyelemmel fogunk kísérni, és a következő ciklusban is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabbá tenni. Greece, uh, just... Ami Görögországot illeti, amikor az európai szemeszterről és az ajánlásokról beszélünk, Görögország itt ebben nem vesz részt mert Görögországra egy külön program van, és ezért nem alanya ennek a, az időszakos megfigyelésnek, hanem egy együttműködési megállapodásban van meghatározva az, amit Görögországnak tennie kell, a görög programot folyamatosan értékeljük. Görög program úgy tűnik, hogy sínen van, és arra számítunk, hogy már ennek az évnek a második felében beindulhat a növekedés Görögországban. Ami, ami a, az adósságot illeti, megállapodás született arról, hogy a görög fenntartható adósságot is megvizsgáljuk, és itt rövid, közép és hosszú távú intézkedésekre is sor kerülhet a görög hatóságok reform eh, hajlandósága az elmúlt években nagyon sok, nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a görög gazdaság versenyképessége helyreálljon, és ezért is, ahogy mondtam, eh, arra számítunk, hogy Görögországban beindul a növekedés és beindul a munkahelyteremtés is, ami igazándiból ennek a programnak a célja, és Görögországnak is erre van szüksége. Ami a folyófizetési mérleg töbletét illeti Németországban. Erre már egyszer válaszoltam. Németország ezért van a makrogazdasági egyenlőtlenség, egyensúlytalanság eh, eh, megfigyelése alatt, és ezért az első ajánlásunk az az, hogy infrastruktúrában, kutatásfejlesztésben, oktatásban eh, nagyobb beruházásokat eh, eh, hajtsanak végre, használják ki a mozgásteret, és valamit tegyenek az alul investálás ellen, amely megfigyelhető leginkább az infrastruktúrában Németországban. Tehát ezt a fiskális mozgásteret Németország használja ki a beruházásokban. Ez, ez az első ajánlásunk. Thank you. Köszönjük szépen, Tyson biztos asszony, öné a szó. Thank you very much. Uh, first I want to answer to the question. Először is López úr kérdésére reagálva a munkaerőpiaci szegregáció ügyében, Spanyolország ügyében, mert ez felmerült, a spanyol jelentésben is beszéltünk erről a preambulum bekezdésekben a válság előtt már is több volt az ilyen atipikus, hogy azt mi hívjuk, munkaszerződés, mint általában Európában. Voltak ugyan reformok, de további információk tehát további információk nélkül nem tudunk igazi érdemi elemzést végezni ez ügyben de annak örülünk, hogy a reformoknak van jele, és hogy úgy tűnik, hogy ezek így vagy úgy nem működnek. Thomas Mann kérdésére reagálva, migráció menekültek ügyében. Persze az elején ez költségekkel jár, hiszen traumával érkező emberek integrációjáról beszélünk, valahogy fogadni kell őket. De aztán hogyha jól működő integrációs megoldásokat találunk, mint ahogy azt a harmadik országbeliekkel tesszük az Európai Unió tagállamaiban, akkor igenis sikeresek lehetünk, csak hát még jobban kell csinálni, mint eddig, hiszen a külföldről érkezők integrációja ügyében azt láthatjuk, hogy kevesebb a, igazából a lehetőségük, mint másoknak. A harmadik országban állampolgárok integrációjáról beszélünk a már itt lévők és a még érkezők esetében is. Ö úgy érezzük, hogy a szociális kohézió, a társadalmi kohézió ö, szempontjából is ö, mindenképpen ez mindenkinek az érdeke. Igenis van erre pénz is támogatás az Európai Bizottságban, hogy is fogalmazzak. Találtunk pénzt arra, hogy százezer online nyelvkurzust eh, fizessünk ki. Ez kicsit segít, de hát másnak is a zsebébe kell nyúlnia, például a tagállamoknak, de ahogy azt önök is nyilván tudják, a legsürgetőbb igényekre eh, felhasználhatják. Például az ESF-et, a szociális alapot a munkaerőpiaci integrációra nyugodtan fordíthatják a menekült áradat megindulásától kezdve az Európai Szociális Alapot kezelő tagállami ügynökségeknek felhívtuk a figyelmét arra nem csak arra, hogy hogyan használják fel a pénzt, hanem egymástól tanuljanak ez ügyben, hogy ne kell minden tagállamnak mindig minden nulláról kitalálnia. So uh, I'm not expecting that we will have more money in... Nem hiszem, hogy az ESF-ben uh, több pénzünk lesz, de hát nem olyan egyszerű a helyzet, a prioritásokat kell megtalálni, és aztán az Európai Szociális Alapban rendelkezésre bocsáthatunk összegeket a menekültek integrálásának céljára minden tagállamban. Köszönöm. Thank you all for your... Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulást. Nyilvánvaló, hogy gazdaságilag hatékony Európát szeretnénk. És egy dologra szeretnénk ezt hasznosítani. Social integration munkahelyteremtésre és szociális integrációra, valamint a fiatalok, a nők, férfiak jobb jövőjére. Erre a témára még visszatérünk, mindenkit megnyugtatok. Köszönöm szépen a hozzájárulást, szép estét kívánok! Köszönöm.